az ülést. A tegnapi napi rend mindegyiknek rendelkezésére áll, hogyha valaki szeretne felszólalni ezzel kapcsolatban, akkor megadom a szót, de hogyha senkinek nincs megjegyzése, akkor rátérünk a következő.